Pan prezident! Az elnök. So good afternoon everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük meg a délutáni ülésünket. Először is jóvá kell hagynunk a tegnapi jegyzőkönyvet. Van-e esetleg fenntartás, ellenvetés? Nem látok ilyen jellegű tevékenységet a teremben, akkor jóváhagyottnak minősítem a jegyzőkönyvet. Kaptam egy kérdést, az, kérést az ALDE részéről. Kent Johansson a parlament közé delegáció tagja legyen az EU-Horvátország közös parlament.